A napirem értelmében rövid ismertetése következik az Allian jelentésnek, az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004 per 38 EK irányelv alkalmazása. Előadó 4 percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Az alapvető jogok közül, amelyek rendelkezésünkre állnak, a leginkább a mozgásszabadság az, ami elsőre is a legfontosabbnak tűnik. Ezt a szerződés garantálja, és a 2004 per 38-as irányelv biztosítja. Ez tartalmazza a feltételeket és a korlátozásokat, amelyek alá ez a szabad mozgás az EU területén belül esik. 2006. januárjában több mint 8 millió EU polgár lakott más tagállamban, és több millióan utaztak egyik tagállamból a másikba. A az irányelv alkalmazásának értékeléséért felelős raportőrként el kell, hogy mondjam, hogy ezt a jogot aláássák a tagállamok, megszegik a szerződést és az irányelvet. Először is, ami a tagállamok álláspontját illeti, és koordinálást illeti, ez nem megfelelő. A bizottság és a parlament tanulmányai is egy sor problémát azonosítottak, nevezetesen alapvető jogok megsértését. Ezek a problémák szerepelnek a jelentésemben is. Nagyon sok igazolatlan administratív akadály előtt állnak a harmadik országokból származó köztünk élők családtagjai. Emellett korlátozás alá esnek az élettársi kapcsolatban, adott esetben azonos nemű élettársi kapcsolatban élő e, személyek is. E, a sajnálatos módon a kiutasítások rendszerével is visszaélnek. Bizonyos e, állampolgárságú személyeket kifejezetten diszkriminálnak, és nem adják meg nekik azokat a jogokat, amelyek megilletik őket. A jogoknak a jogoknak a megsértésére koncentrálni, mondják, egyesek nem megfelelő. Ugyanakkor a 35-ös cikk az irányelvben, és ezt az ellenzőknek mondom, megfelelő lehetőséget biztosít a jogok korlátozására, például a látszatházasságok, stb. esetében. Konzultáltam számos személlyel beleértve eh, a jogi bizottság raportőrével, Frasszoni asszonyjal is, aki egyetértett a probléma felvetésekkel. A jelentésem számos, számos javaslatot is tartalmaz. Azonnali lépésként meg kell tenni azt, hogy a bizottság értékelje az irányelv végrehajtását, illetve a közérdek való hivatkozás alkalmazásának módját. Amikor egy útmutatás születik mindezek alapján, akkor remélhetőleg a tagállamok képesek lesznek 2009-re, végére ezt az irányelvet, ezt megfelelően megfelelően végrehajtani. Azok az intézkedések, amelyek korlátozzák a 2004-es és 2007-es bővítések által érintett államok polgárait, ezek felülvizsgálandóak vagy visszavonandóak a bizottság legyen hajlandó a jogsértő tagállamok ellen bírósági eljárást indítani. El kell ismerni, hogy a tagállamoknak megfelelően át kell venniük és alkalmazniuk kell ezt az irányelvet, hogy a jelentésben leírt problémákat megoldjuk. Nem arról van szó, hogy felvizezni szeretnénk az irányelvet nem kívánjuk ezt eh, elérni, az Európai Parlament ezt nem kívánja, és a bizottság sem. A tagállamok eh, végre bizonyítsák be, hogy az Európai Unióban a polgárok is szabadon mozoghatnak, nem csak a tőke. A szabad mozgás nélkül nincs Európa. Egy eh, szóbeli módosítót nyújtottam be egy lábjegyzethez, amely annak a lehetőségét kívánja kiiktatni, hogy egyesek nemzeti, etnikai vagy szexuális orientáció alapon korlátozzák a szabad mozgást. Itt majd el fog, múl, el fog válni a szavazáson, hogy ki az, aki a szabad mozgás barátja, és ki az, aki az ellensége. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a bizottság reagálására ö, kerül sor. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönetet szeretnék mondani önnek, jelentéstevő asszony, ezért a figyelemre méltó jelentésért és a konstruktív és remek együttműködésért egy nagyon bonyolult és érzékeny területen. A személyek szabad mozgása az alapszabadságok egyik alapköve az európai belső piacon, a személyek szabad mozgása alapozza meg a belső piac működését, és ezáltal megalapozza az európai gazdaság versenyképességét is. Egészen világosan látnunk kell, hogy a közösségi jog végrehajtásának hiányosságai ezen a területen valóban az alapelvek megsértését illet, érintik, amelyek Európa alapjait képezik. Éppen ezért én mindezt egy központi jelentőségű kérdésnek tartom. Azért is üdvözlöm ezt a jelentést, mert a bizottság 2006. decemberében elfogadott jelentését a 2004 per 38-as irányel végrehajtásáról kiegészíti. A parlament valamennyi jelentése megegyezik az Európai Bizottság ezen jelentésével. Egy teljes képet ad az irányelv végrehajtásáról, alkalmazásáról a tagállamokban, a helyszínen, és most valóban eljött tehát az ideje a cselekvésnek. A jelentés joggal mutat rá arra, hogy az irányelv helyes alkalmazásának felelőssége a tagállamoké. Egyebekben felszólítja a jelentés az Európai Bizottságot, hogy bizonyos területeken lépjen fel. Éppen ezért kifejteném, hogy az Európai Bizottság ebben az összefüggésben hol látja a legfontosabb prioritásokat. A bizottság nagy súlyt helyez arra, hogy az irányelvet teljes körűen és helyesen alkalmazzák. Ez egyike a, a bizottság prioritásainak a 2009-es ellenőrzést illetően, amely a közösségi jog alkalmazására irányul. Az Európai Bizottság további erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az irányelvet a teljes EU-ban kifogástalanul alkalmazzák. A következő hónapok során bilaterális találkozókat szervezünk a tagállamokkal, és rámutattunk a számos esetben hiányos alkalmazásra. Hogyha nem kerülne sor megfelelő előrelépésekre ezeken a területeken, akkor a bizottság nem fog ö, vonakodni attól, hogy jogsértési eljárásokat vezessen be az érintett tagállamokkal szemben. A bizottság szándéka az, hogy mind a tagállamok tagállamoknak, mind pedig a polgároknak segítséget és információkat nyújtson. Iránymutatásokat fogunk kiadni egy sor kérdésben, amelyek az irányelv végrehajtásával, alkalmazásával foglalkoznak. Például a kiutasítás kérdésével és a visszaélések korlátozásával az iránymutatásban ezeket a témákat fogjuk tárgyalni, amelyekre a parlament jelentése is rámutatott. A bizottság technikai szinten a szakértői csoportokban együtt fog működni a tagállamokkal annak érdekében, hogy a nehézségeket azonosítsuk, és az irányelv értelmezését tisztázzuk. El kell mondanom, képviselőasszony, hogy a 23-as javaslathoz a bizottság nem tud ö, csatlakozni, hiszen ez a javaslat azt irányozza elő, hogy a szakértői csoportok helyszíni látogatásokat szervezzenek, és ezen látogatások alapján egy kölcsönös értékelési rendszert vezessünk be. Rá kell mutatnom arra, hogy az ilyen kölcsönös felülvizsgálat általában a harmadik pillér keretében történik, nem pedig a közösségi jog keretében. A megoldási hagyományok, amelyek, illetve megoldások, amelyeket a tagállamok az irányelv végrehajtására választottak, ezek azt jelentik, hogy az ilyenfajta felülvizsgálat hozzáadott értéke valószínűleg meglehetősen csekély lenne, hiszen önök tudják, hogy a tagállamok megválaszthatják, hogy milyen formában és milyen eszközzel hajtják végre az adott irányelvet. Az Európai Bizottság minden esetre az irányelv végrehajtását továbbra is figyelemmel követi, egy aktualizált és egyszerűsített iránymutatást fog majd kiosztani a polgárok részére, és az internetet is használja majd erre a célra. A tagállamokat arra ösztönzi és támogatja is ebben, hogy a polgárok részére figyelmfelhívó kampányokat szervezenek, hogy támogassák őket jogaikról. Az Európai Bizottság a parlament jelentésében szereplő legtöbb javaslatot követni kívánja. Köszönetet mondunk a parlamentnek támogatásáért és elképzeléséért, hiszen ezáltal biztosítható, hogy ez a fontos irányelv helyesen kerüljön alkalmazásra, egy olyan irányelv, amelynél nem kevesebbről van szó, mint a négy alapszabadság egyikének helyes alkalmazásáról az európai integrációt illetően. Köszönöm, biztos úr. A szavazásra holnap kerül sor. A napi rend értelmében rövid ismertetése következik részasszony jelentéséről az elektromágneses mezőköz kapcsolódó egészségügyi aggodalmak. Négy percet kap az előadó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni a kezdetekhez. Nem éveljük az első és az utolsója se,